Uh, so, ladies and gentlemen, can I welcome... Hölgyeim és uraim, szeretném üdvözölni Önöket. And um, just a couple... És néhány közleményem lenne. Először is szeretném közölni mindenkivel, hogy az interneten közvetítik ezt az ülést, úgyhogy mindenkit üdvözlök, aki az interneten hallgatja ezt az ülést. Egyébként ezt a szakbizottságot, illetően elmondhatom, hogy mi vagyunk azok, akik a leggyakrabban közvetítik az üléseiket az interneten, úgyhogy annál is inkább üdvözlöm a hallgatóinkat. Ezen kívül azt hiszem, legtöbben már látták ezt, a szakbizottságunknak van egy hírlevele, mindenkinek ajánlom. Arról számol be, hogy mit teszünk az üléseken. Én látom híreket tettünk bele, például múlt héten az internetes elektronikus cikkvásárlásról volt szó. Hogyha valaki e-mailt szeretne küldeni, vagy kapni ebből a hírújságból rendszeresen, akkor van itt egy e-mail cím, ep kötőjel imco.europa.eu. Uh, to what we hope will be all our supporters. I have hopes in time we may do... Úgyhogy néha remélem, hogy ellátogatnak hozzánk, és remélem, hogy rendszeresen tudjuk tartani a kapcsolatokat azokkal, akik írnak nekünk. Ez lett van az első bejelentésem. Aztán megkérnék mindenkit, hogy fogadjuk el a napi rendet, de van egy változtatás, mégpedig azért, mert az egyik szakértőnknek nehézségei támadtak az ideúttal, így aztán megváltoztattuk a napi rendjek sorrendjét. Először is Styler asszonynak az építések termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételekre szóló jelentését vitatjuk meg először. Szeretném üdvözölni a bizottság képviselőjét is ezzel kapcsolatban, tehát rendbe hagyja mindenki ezt a változtatást. Igen, akkor elfogadottnak minősítem a napi rendet. Majd az ülés végén mindenkit szeretnék megkérni, hogy csatlakozzon hozzánk egy koktélra. A képviselők szalonjában fél hétkor, mégpedig azért, hogy megünnepeljük az Európai Fogyasztói Hálózat Központja fennállásának 5. évfordulóját. Itt kiadtunk egy 5. évfordulós jelentést is. A DJ Sankótól, a főigazgató úr és én üdvözlöm majd Önöket fél hétkor. Remélem ellátogatnak, és elolvassák ezt a jelentést, és köszönöm előre is. Most pedig második olvasat az építési termékek fogalmazására vonatkozó harmonizált feltételek. Styler asszony, egy ajánlat tervezetet tett közzé, minden nyelven elérhető. Most pedig megkérném rá, hogy beszámoljon, hogy hogy halad ez a javaslat. Tudom, hogy nagyon aktívan egyeztetett az árnyék jelentéstevőkkel. Sajnos Májer úr nem tudott itt lenni, nem tudom, hogy a néppárt részről ki van itt. Buzoly úr, Alde, Clarkin asszony később jön ha nem, akkor Salvini asszony veszi át ezt a témát. Jacques van Tessen a tanástól. Igaz? Nem, őt is még várjuk később. Aguelez úr, ha jól a nevét, igen, ön is. Jó. Szeretnék mindenkit emlékeztetni az eljárás menetére. módosítások előterjesztésének határideje 2010. október 19-e, különülésünk lesz november 8-án, reméljük ott elfogadjuk Styler asszony ajánlásait, majd a januári plenáris ülésen szavazhatunk, és ezzel lezárhatjuk a második olvasatot. Ez lett volna a bevezető, most pedig megadom a szót Styler asszonynak. Uh, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, illetve mindenkinek, aki a múlt hét végén uh, részt vett a meghallgatáson az építési termékek forgalmazására vonatkozóan. Nagyon sok neves előadunk volt, mindenki uh, valami újjal lepett meg bennünket és nagyon örülök annak, hogy jó pár kollégánk részt vett eh, ezen az ülésen, és érdeklődéssel hallgatta az elhangzottokat. Nem szeretném meg, megismételni azt, amit egy pár héttel ezelőtt a bevezetőben elmondtam. Ugye azt eh, mondtam, hogy a jó szomszédság alapja a jó kerítés, de még mindig nagyon sok a kerítés az építés, építési termékek eh, ágazatában. Ezért a teljesítmény, illetve a biztonság, valamint a veszélyes anyagok kérdésével foglalkoztunk első olvasatban, és ez közös állásponthoz vezetett. Aztán ott volt az átláthatóság kérdése, TAB, illetve a kontaktpontok, az elfogulatlanság kérdése, a biztonság kérdése, valamint az egészség és a biztonság kapcsolata, az e-kommunikáció, valamint a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok harmonizálása, következetessége, ezekről a témákról beszéltünk. Jó pár téma felmerült az ETL finanszírozását illetően, illetve az egységes piac kérdéseiről is beszéltünk illetve arról, hogy mi az, amit be kell jelenteni, mi az, amit nem szabad bejelenteni, hogyan alakul az engedélyezés a finanszírozás témájában, a szerződéskötések a gyártókkal, a, a biztonság kérdése, illetve a termékek életciklusa. Ilyen kérdésekkel foglalkoztunk, és nagyon sok érdekes ötlet merült föl. Mindenki megnézheti az anyagot írásban, saját nyelvén, ma délután, bár Sajnos nem tudok részt venni a ma délutáni ülésen, mert árnyékjelentéstevő ülésre kerül sor a tanácsban. Megnézzük majd, hogy milyen konszenzus sikerült kialakítani a technikai részletekben. Jelenleg sajnos több információval nem szolgálhatok, de azt hiszem, hogy fordításban megtalálják a részleteket. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy október 19-e a módosítók benyújtásának határideje, és november 8-án fogunk szavazni a bizottságban. Arra ösztönöznék minden kollégát, hogy ha érdeklődnek a téma, felé, téma iránt, akkor ragadják meg az alkalmat, adjanak be módosítót, és így minél teljesebb körű vitát folytathatunk az árnyékrendestevők, az elnökség, a tanács, a bizottság együtt megpróbálhatunk valamilyen konszenzust kialakítani. Köszönettel tartozom tehát elnök úr önnek, hogy megadta nekem a szót, és nagy érdeklődéssel várom, hogy mit fűznek hozzá a kollégák ehhez a kérdéshez. Köszönöm. Köszönöm szépen a munkát. Én is utaltam volna a meghallgatásra, és köszönöm szépen, hogy ezt kiemelte, mert nagyon átfogó volt az árnyék előadók nagyon sokat dolgoznak ezen, úgyhogy nézzük, hogy akkor ki szeretne még megjegyzéseket hozzáfűzni. Andrew Schwabból kezdjük. Elnök úr, köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Az árnyék előadónk, Májer úr nem tud itt lenni, csak este érkezik, és mivel ilyen kitűnően együttműködő Styler úr az árnyék előadóktól, ezért szeretnék rámutatni, hogy az úgynevezett micro enterprise, a igen kicsi vállalkozások esetében mi nem javasoljuk az egyszerűsítést, hanem szeretnénk, hogyha először felülvizsgálnánk a tevékenységüket. Tehát hogyha van egy kis vállalkozás, de nagyon nagy számú terméket dob a piacra, és az veszélyezteti a fogyasztókat, akkor ne élvezze mentességet ez a kis cég. De ma este Májer úrra egyeztetek, és remélem, hogy megoldást állunk. Köszönöm. Mr. Buzoy. Ah, no, sorry. Uh, yes, uh, Mr. Buzoy is next. Buzoy úr következik. Thank you very much, sir. Köszönöm szépen. Az építőipari ágazat az egyik legfontosabb, és ennek az új rendeletnek az elfogadása az építési termékekről segítheti ezeknek a termékeknek a szabad mozgását a belső piacon. Úgyhogy ez nagyon jó, én is gratulálnék Tyler asszonynak a kemény munkáért, amit végzett. Különösképpen élet, tudva azt, hogy a nyári szünetét használta fel a munkára, és támogatom Tyler asszony megközelítését az árnyékelőadói találkozón is, az elnökségi ülésen, az Európai Bizottsággal való tárgyalásokon is. Ő a megfelelő egyensúlyt próbálja megtalálni, egyrészt a biztonság és az egyszerűsítés között, tehát hogy a termékek biztonságosak legyenek, másrészt pedig egyszerűsítsük a helyzetet, különösképpen a kis és középvállalkozások számára. Én üdvözlendőnek tartom a, ezeket a központokat, a termékinformációs kapcsolattartó pontokat, és azt, amit leír, tehát hogy a finanszírozást biztosítani kell, aztán a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt, tehát a forgalmazókat is arra kell ösztönözni, hogy a termékinformációs kapcsolattartó pontokhoz forduljanak. Az is nagyon fontos, és ezt Teller asszony hangsúlyozta, hogy mennyire függetlenek legyenek ezek a pontok más testületektől, tehát ne kötődjenek semmilyen olyan testülethez, amely érintett a cél jelölés elbírálásában, mert hogyha szankciókat akarunk alkalmazni, akkor az csak így lehetséges. Végül pedig csak egy kis tiszt, tisztázás, tehát ugye a teljesítménynyilatkozatokkal kapcsolatban. Egy picit bonyolult a tanács megfogalmazása. Fogalmazunk világosan, a gyártónak kell ezeket a nyilatkozatokat megfogalmaznia, és hogyha ezek a piacra kerülnek, akkor kell ezt megfogalmazni, tehát vagy harmonizált standardok, vagy pedig európai értékelés kell, hogy legyen a termékekkel kapcsolatosan. Tehát még egyszer támogatom Stiller asszony véleményét, és biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan jelentés, amely világosabbá teszi a helyzetet, és az akadályokat megszünteti az építőipari termékek szektorában. Köszönöm szépen. Köszönöm, Boszai úr! és Rüle asszony. Én is szeretnék csatlakozni ahhoz, hogy gratuláljak Steiler asszonynak. A nyári szünet alatt is nagyon keményen dolgozott, és nagyon fontos dolgokat vett bele az első olvasat után, amit a tanács nem fogadott el. De a tanácsnak is köszönet jár a parlament nevében, hiszen az első olvasatban a parlament sok mindent javasolt, és ez a második olvasatban is benne maradt, személy szerint néhány módosító indítványt te nyújtok, például az emléképületek védelmére, amelyeket tradicionális építőanyagokból kell felépíteni. Az 50-es évekre ben épült épületekre például ez nem igaz. Aztán Schwab úr is említette a mikrovállalkozások kérdése. Azt hiszem, hogy vigyáznunk kell valamire. A mikrovállalkozások azok, amelyek betörnek a piacra, és amelyek konkrétan beépítik a termékeket a házakba. Úgyhogy nagyon vigyázzunk kell, hogy milyen minőséget nyújtanak, hiszen nem mindegy, hogy itt a gyártó, a mikrovállalkozás vagy a beépítő. Azt hiszem, hogy nem szabad a gyártót büntetnünk, ezért nekem is lenne egy módosító. Uh, uh, a uh, Köszönöm szépen, McLarkin asszony nevében egy-két megjegyzésem lenne. Először is hadd mondjam el, hogy alapvetően támogatjuk a tanács javaslatait, a Ruller asszony is elmondta, azt hiszem, hogy a legfontosabb részletekről van szó, és nagyon fontos, hogy megtartsuk a tanács javító jellegű javaslatait, különösen az adminisztratív teher csökkentése területén egy elég összetett ágazatban. Különösen figyelemben kell venni, hogy nagyon sokféle céget érint. Ez Ruler asszony megemlíti azokat a speciális cégeket, akik például a történelmi épületek megőrzésével foglalkoznak. Fontos, hogy ne rójunk extra felesleges terheket ezeket a cégekre. De azt hiszem, hogy ezek a kérdések nagyon fontosak a céljaink szempontjából. Tehát a jelentéstevő által tett módosító javaslatok alapvetően ebbe az irányba haladnak, és fontos, hogy ezt megőrizzük. Tehát ez benne maradjon a szavakban a szövegben természetesen a biztonság kérdésében nem köthetünk kompromisszumot. Egyetlen egy kérdés van, ami aggaszt némileg, és tudom, hogy Steiner asszony foglalkozik ezzel, ez pedig a, a veszélyes anyagok kérdése. Itt a REACH irányában életben, és nem szabad plusz terhet róni a gyártókra a veszélyes anyagok témájában. azt mondja, lehet, hogy majd visszatér erre a kérdésre, hiszen tudom, hogy a tanács, illetve jó magunk is módosító javaslatot nyújtottunk be ebben a témában. Remélem, hogy itt kompromisszumot sikerül majd kialakítani. Ennyit. Meglákin asszony hozzá szólásáról, mint árnyékjelentétevő, és most pedig, hogyha a Sztárral asszony is egyetért vele, akkor a bizottságot és az elnökséget kérem meg, hogy szóljon hozzá a vitához. Először a bizottságnak adom meg a szót. Rész Agueles úr, kérem, hogy mondja el, hogy mi is a legfrissebb álláspont, aztán pedig Peterson úr é a szó, hogyha megérkezett. Remélem, hogy hamarosan megérkezik. Tehát akkor meg is adom neki a, a bizottságnak először a szót, tessék. Merci beaucoup, monsieur le président. Um... Köszönöm, elnök úr. ahogy már elmondták, hogy gratulálok az előadónak az elvégzett munkához. Szinte mindennel egyetértünk, nagyon kiváló az elvégzett munka. Az ön ajánlásában megfogalmazott javaslatok javítják, gazdagítják az Európai Bizottság javaslatát. Tehát nagyon örülünk ennek, örömmel mondhatom, hogy szinte minden javaslat, amit ön tesz, számunkra megfelel. Persze mindig van egy de, és ez most is van, ahogy az elnök úr is elmondta, ez a veszélyes anyagokkal kapcsolatos javaslatra vonatkozik. Hogy felmerült a kérdés, hogy miért gondoljuk, hogy a jelenleg érvényben lévő szabályozás lehetővé teszi a dinamikát, és fel tudunk így venni újabb és újabb anyagokat. Szerintünk a jelenlegi szabályozás jól alkalmazható, és ennek továbbra is alkalmazhatónak kell maradni. Elnök úr elmondta azt is, hogy Németországban tanulmányt készít egy tanácsadó cég, az a kapcsolatosan, hogy ö, hogyan hat ez ki az egyes vállalkozások munkájára, tehát hogyan hatnak ki az önök módosító indítványában megfogalmazott ö, előírások a társaságok munkájára. Én átfutottam gyorsan ennek a tanulmánynak az összefoglalóját, és nagyon világosan kitűnik belőle, hogy bizonyos építőipari társaságok számára ez plusz terheket jelent, amit mi nem tartunk elfogadhatónak. És vannak még egyéb kérdések is, ez is elhangzott ezzel a módosító indítványjal kapcsolatban. Tehát, hogy mi az előírás, hogyan kell az információt biztosítani, tehát ez még nincsen meghatározva. Ezért a bizottság sajnos ezt nem tudja elfogadni. És esetleg szólnék még arról a fontos kérdésről is, amelyet Rüle asszony említett a kisvállalkozásokról. A bizottság javaslata a javaslatával kapcsolatban. Tehát most itt azokról a kisvállalkozásokról van szó, amelyek ezeket a termékeket előállítják, nem pedig felhasználják. Persze nézhetjük a másik irányból is. Tehát a, a rendelet javaslatban a gyártónak kötelessége tájékoztatást adni, hogyha egy terméket a piacra dob, azzal kapcsolatban, hogy az adott termék megfelel a szabványoknak, megfelel az erőírásoknak. És ekkor az adott terméket felhasználó cég ezt gond nélkül felhasználhatja, ugye tudja, hogy nincsen probléma vele, mert tudja, hogy a jogszabályi követelményeket teljesítették, és ez benne van abban a nyilatkozatban, amit a gyártó a termékhez csatolt. Tehát az adott termék felhasználója, az utána tudja, hogy a jogszabályokat betartja a termékbiztonsággal kapcsolatban. És szerintem a 37-es cikk alkalmazásából mind a két társaság nyer, tehát az a cég is, amelyik az adott terméket piacra dobja, és az a kis cég is, az a több ezer kis társaság, akik, akik ezeket a termékeket felhasználják. Tehát ez mindkét fél előnyére válik, ha van ilyen nyilatkozat. A 37-es cikk megfogalmazása szerint, ahogy már elmondtam, a társaságnak ezt meg kell említeni, tehát a kötelesek megemlíteni azt, hogy a jogszabályi követelményeket a termék teljesíti. És így mindenki be tudja azonosítani, hogy mely követelményeknek kell eh, megfelelni. Mi mindig a helyi eh, cégeket tartottuk észben. Nagyon fontos, eh, csak ezek a gazdasági hálózatok úgymond, amik a régiókban működnek. Nagyon gyakran van konkrét szabályozás, amely rájuk vonatkozik, de általában így ezek a társaságok tudják igazolni, hogy az ő termékeik megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Tehát ez volt a, az eredeti szándéke mögött a javaslat mögött. Aztán a tanács egy kicsit módosította ezt a cikket. Még van szükség, szükség van arra, hogy tovább kicsit jobban tisztázzuk a helyzetet konkrétan arról van szó, hogy a technikai ajánlásoknak mi a célja. Mi nem szeretjük ezt a megfogalmazást, nem tetszik ez nekünk, de szeretnénk egy kicsit megváltoztatni, és helyette inkább azt írnánk be, hogy mondjuk dokumentáció, hogy dokumentáljuk a vagy megerősítjük az adatokat. Tehát a kis társaságoknak is dokumentálni kell azt, hogy az ő termékeik megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A 37-es cikk, tehát a fogyasztók és a gyártók előnyére is szolgál. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak, mondja az elnök úr. És köszönöm a kiegészítéseket is, amelyeket megtett. Ezek azért biztatóak A következő kolléga, aki szólt volna, még nincs itt, itt van valahol az épületben. Úgyhogy addig megkérdezem Tyler asszonyt, hogy Stiller asszonyt, hogy van-e megjegyzése, és hogyha visszajön a kollégánk, akkor ő is el tudja mondani a véleményét. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a kollégáknak is a megjegyzéseket. Szerintem a kollégánk azt gondolta, hogy az ülés egy picit, hogy ez a napi rendi pont egy picit később lesz, és azért érkezett volna később, hogy mindenki tudja, majd őt mindenki hallhassa a mondani valóját. De összefoglalóan azt hiszem, hogy um, tudjuk, hogy melyek azok a kérdések, amelyeken kompromisszumot kell találnunk. Az egyik a veszélyes anyagok kérdése, tehát itt valami kompromisszumot kell találnunk, a kisvállalkozások pedig a másik, aztán a termékinformációs kapcsolattartó pontok, ugye a harmadik, pontok, a harmadik pont, valamint a teljesítményállandóság, még egy, aztán az újrahasznosítás és a klímacélok. Ezek voltak azok a szempontok, amelyeket figyelembe kell vennünk. De én nagyon remélem, hogy a ma esti találkozó hasznos lesz, és talán rátalálunk az útra, tehát meglátjuk, hogy van-e valami megoldás. Kollégáimnak is nagyon sok konstruktív megjegyzése volt, tehát látom, hogy itt lehet, előre lehet lépni. Nagy örömmel hallottam, hogy az Európai Bizottság is ilyen pozitívan reagált a jelentésemre, és köszönöm szépen az együttműködést. Nagyon fontos, hogy kompromisszumot kompromisszumra jussunk. Tehát nagyon remélem, hogyha a kollégám visszaér az ülésterembe, akkor majd megkapja a szót. Ha nem, hát akkor az a mi hibánk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Á, képviselő csak éppen megérkezett, nem tudjuk, hogy itt van-e. Rögtön ide ér, és akkor megadjuk neki a szót. Van még valami, amit szeretne mondani, biztos vagyok benne, mondja az elnök úr, hogy még rengeteg fontos mondani valója van. És uh, <laughs> akkor ezt meghallgathatnánk, vagy mások itt az ülésteremben kívánnak-e bölcs, okos megjegyzéseket még hozzátenni, mert akkor nekik adjuk át a szót addig. Na, We'll just let Mr. Patterson take his coat off and have time to draw. Patterson hogy nyugodtan vegyen, szuszanyon egyet, vegye le a kabátját, mondja az elnök úr, és akkor utána megadjuk önnek a szót. Uh, so I'm very pleased um, to welcome Mr. Jacques Patterson, who... Nagy örömmel üdvözlöm Repeteszen urat, aki kiválóan elnökölte a tanácsi munkacsoportot, amely ezzel az irányelvel foglalkozott, és elnézést kérek tőle, a másik előadónk később érkezik meg, és ezért felcseréltük a rendi pontok sorrendjét, tehát nem tudta ő most meghallgatni az eszmecserét, ami ezzel a témával kapcsolatban elhangzott. Azt tudom önnek elmondani, hogy, na, hogy a szakbizottság nagyban támogatja azokat a változtatásokat, amelyeket a tanács eszközölt az irányelven. Nagyon sok részletben egyetértünk. De most, hogy ezt elmondtam, azt hiszem a szakbizottság nagy örömmel hallgatná meg az ön összefoglalóját azzal kapcsolatban, hogy a tanács most hol tart a munkában. Tudom, hogy Stiller asszony, vagy Stiller asszony módosító indítványait is átnézte, és esetleg akkor el tudná nekünk mondani, hogy milyen irányban tudnánk előre lépni annak érdekében, hogy még időben lezárjuk a vitát, hogy januárban le tudjon zárulni ez a folyamat. Hogy meg is adom ennek a szót. Köszönöm, elnök úr, mindenkinek jó napot kívánok, és elnézést kérek, hogy egy kicsit késve értem ide, de a változtatások voltak is. Ez azt jelentette, hogy most nem tudtam meghallgatni az előttem szólókat, de ha jól értem elnök úr, amit elmondott, akkor most azt szeretné, hogy foglaljam össze a tanácsi álláspontot, ahogy a tanács ezt májusban elfogadta ezt a szöveget. Nos, az Európai Bizottság által benyújtott szöveggel dolgoztunk, hogy ezt két évvel ezelőtt nyújtották be, ezt aztán a parlament módosította, több hónapon keresztül tárgyalta, és újra megnéztük a mi álláspontunkat. Ez majdnem két évig tartott számunkra is, mire végre sikerült egy olyan szöveget elfogadni, ami aztán a parlamentnek is megfelelő volt. Melyek azok a fő pontok, amelyeket megváltoztattunk? Megpróbálom összefoglalni őket, így emlékezetből. Először is a céljelölés volt az egyik, és a teljesítményállandóságra vonatkozó nyilatkozat, amely most már kötelező Tehát ez most már szükséges minden olyan termék esetében, amire harmonizált normák vonatkoznak, vagy olyan normák, ahol a műszaki jóváhagyást az Európai Unión belül megadták. Szerintem ez megfelel a parlament kívánalmainak. A tanács arra a véleményre jutott, hogy bizonyos esetekben mentességet lehet biztosítani, illetve szükséges biztosítani. A legtöbb ilyen mentesség olyan termékekre vonatkozik, amelyek mondjuk egyedi megrendelésre készülnek, vagy a helyszínen, az építési területen állítják őket elő, vagy pedig műemlékekbe beépített termékek, amelyeknek nagy az értéke, ezek nagyon egyedi termékek. Tehát az azt jelenti, hogy ezeket a termékeket egy példányban állítják elő, tehát nem kerül sor sorozatgyártásra, és ezért nem tudják a gyártási folyamat után a tesztelést elvégezni, és így tovább, mint egyébként egy normál termék esetében elvárható lenne. És egyébként most is ezek a, az előírások vannak érvényben, tehát itt nem szükséges céljelölés, jelölés, és nem szükséges a nagyon bonyolult adminisztrációs folyamatot is követni Tehát ezekben az esetekben mentességet biztosítottunk, ez a három más cikkben szerepel. A teljesítményre vonatkozó nyilatkozat a hatos cikkben szerepel, és itt a, a tanács azon a véleményen volt, hogy legalább az egyik fő jellemző szerep, kell, hogy szerepeljen a nyilatkozatban. Az adott termék egy fő jellemzője legalább. Hát vagy minden fő jellemzőt felsorolnak egy adott szabványban, mert szerintünk ez túlságosan részletes lett volna a legtöbb társaság számára, úgyhogy inkább azt a megoldást választottuk, hogy egyetlen egy ilyen fő jellemző legyen. Szintén a hármas cikkben szerepel az a lehetőség, hogy az Európai Bizottság be tudjam vezetni, be tudja vezetni a kötelező nyilatkoztatót, tehát amely mindenkire szem, mindenki számára kötelező, ezt a bizottság teszi meg, tehát a jövőben kötelezővé teheti ezeket a nyilatkozatokat. Azt elfelejtettem említeni az előző pontnál, tehát a mentességeknél még mindig, hogy ezek a mentességek akkor lépnek életbe, hogyha nincsenek olyan nemzeti követelmények, tehát nemzeti jogszabályok, amelyek amúgy a céljelölést kötelezővé tennék. És még ide tartozik egy másik dolog is. Hogyha a helyszínen, az építési helyszínen állítják elő a termékeket, akkor ott az illetékesnek kell eljárni, tehát aki a biztonságért felelős. hiszen itt a kockázatok abból származhatnának, hogyha az adott termékek nem felelnek meg a szabályoknak. Tehát a tanács több mint két évet fordított arra, hogy a javaslatot részletesen megtárgyalja, és módosította egy-két helyen, mely egyéb, pontok, mely egyéb pontokon módosítottunk. Nos, az európai műszaki jóváhagyásra vonatkozó folyamat egy picit megváltoztattuk ennek a kereteit. És a terv szerint csak akkor lehet ilyet kiadni, hogyha az érintett terméket nem fedi le semmilyen norma. Lehet, hogy részlegesen vonatkoznak rá ilyen normák. Ilyen esetekben lehet műszaki vizsgálatot végezni, műszaki értékelést végezni, de ennek is európai szintű dokumentumnak kell lennie. Tehát ez egy egységes európai dokumentum lenne, amit kötelező alkalmazni. Jelenleg nincsen ilyen, most csak iránymutatások vannak, amelyeket követni lehet. És a jövőben ez nem lesz lehetséges. Még mindig lesz egy ilyen értékelő dokumentum, a műszaki, amelyen a műszaki értékelést rögzítik, és ez kötelező lesz a jövőben. Ez, ennek a részletes leírása a szövegben szerepel, de a mellékletekben is megtalálható. És itt a teljes, az eljárás teljes folyamatát leírják. Persze az biztos, hogy még egy kicsit finomítani kell ezt a folyamatot, a műszaki értékelés elvégzését. Az Európai Bizottság vette ezt a kezébe. A kérdés, hogy ugye kinek lesz ez a feladata, azon testületek vagy szervek, amelyek a műszaki értékelést, műszaki értékelést elvégzik, e plusz munkát vállalnak magukra. Ezek a dokumentumok természetesen nem csak egy termékre vonatkozhatnak, hanem akár több termékre is. Az elején egy konkrét termékre adnák ki őket a kérvényezés után, de aztán később más termékeket is be lehetne vonni. Tehát mondjuk nagyon nehéz lenne egyetlen egy gyártónak az összes költséget átvállalni ezeknek a műszaki értékelő dokumentumoknak az elkészítésével kapcsolatban. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy a költségeket, az ezzel kapcsolatos költségeket meg lehetne az összes szereplő között. Az Európai Bizottság is biztosíthatna némi finanszírozást az európai testületek számára, olyan európai szervek számára, amelyek a műszaki értékelést végzik, amelyek ezeket a dokumentumokat kiadják. És ami a módosítókat illeti, egy picit elmozdultunk az Európai Bizottság álláspontjától, ami a nyilatkozatoknak a kiadását illeti. A parlament a teljesítmény állandósággal kapcsolatban azt szeretné, hogy ezt elektronikusan adják ki ezeket a nyilatkozatokat, mi pedig még mindig inkább a papír alapú nyilatkozatokat támogatjuk. Tehát itt van egy kis különbség. Persze most nincs időm arra, hogy az összes részleten végigmenjek, még a papírjaimat sem tudtam elővenni, de emlékszem még egy nagy különbségre, a véleménykülönbségre a veszélyes anyagokkal kapcsolatban. A tanácson belül hosszas vitát folytattunk, és elég világosan látszott, hogy megosztottak a tagállamok. Vannak olyan tagállamok, amelyek azt szeretnék, hogy a veszélyes anyagok igenis kötelező legyen felsorolni egy nyilatkozatban, tehát tulajdonképpen ők támogatják a parlament álláspontját, viszont a tagállamok egy másik csoportja szeretné a jelenlegi szabályokat megtartani, és itt a, a termék biztonságra vonatkozó rendeleteket megtartani, tehát mindegy, hogy a reach van szó, vagy pedig a címkézés és besorolásra vonatkozó irányelv rendelkezéseiről. Tehát ez, ez a két irányelv, amelyet a, ezen tagállamok csoportja szeretett volna megtartani. Itt két táborra szakadt tehát a tanács. A bizottság kialakított ugye a maga véleményét a parlamenti álláspontról, hogy végül oda jutottunk, hogy egy preambulum bekezdésbe föl kellene sorolni valamennyi jogszabályt, amely kihatásra lehet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos nyilatkozattételre. Tehát most ott tartunk a tanácsban, hogy azon veszélyes anyagok, amelyek egyelőre még nem szerepelnek egyik listán sem, tehát amelyeket nem kötelező szerepeltetni a nyilatkozaton. Azokkal kapcsolatban a parlament javaslatát fogadjuk el, de hogy azt ne feledjék, hogy létezik egy olyan lista, amely több száz anyagot tartalmaz. A REACH irányelvben az építőipari termékek több cégben érintettek. De ez azt jelenti, hogy az egyes építőipari cégeknek hatalmas munkát kell elvégezniük, a KKV-k például nem tudnák ezt magukra vállalni, az összes joganyagot és listát végig böngészni, hogy milyen esetleges veszélyes anyagok szerepelhetnek az ő termékeikben. Tehát ezért döntöttünk úgy, hogy egy egyszerűbb megoldást választunk, ez az a megoldás, amelyet a tanács támogat jelenleg. Azt hiszem, elnök úr, hogy talán minden lényeges pontra kitértem. A rizsből származó pontokra legalábbis vannak még egyéb szempontok, amelyekről majd beszélhetünk később, de nem szeretnék túlságosan a részletekbe bocsátkozni. Az egyszerűsített eljárásról mondanék még valamit. Eredetileg azt terveztük, és a parlament is támogatott minket ebben, hogy az egyszerűsített eljárás vonatkozzon vagy az összes társaságra, építőipari társaságra, vagy legalábbis a mikrovállalkozásokra, kisvállalkozásokra. Ez azt jelenti, hogy olyan társaságok, esetében, ahol 10 vagy kevesebb alkalmazott van, és mondjuk 1 millió eurós forgalmuk van maximum. A 36, 37 és 38-as cikk foglalkozik ezzel. A e rendszert állítottunk fel, ami a mikrovállalkozásokra vonatkozik, nagyon konkrét. Tehát ők bármilyen módszert felhasználhatnak, és kiválthatják ezzel a elvárásokat, jogszabályi elvárásokat, de közben biztosítva ugyanazt a biztonsági szintet a termékeik esetében. Persze nyilván azt nem lehetett engedélyezni, hogy bármilyen régi terméket behozhassanak, hogyha nincsen minőségi garancia. Tehát még egyszer mondom, a 37-es cikkben található ez a rész, és a második cikk egyik meghatározásában. Talán még azt is elmondhatom, ami a 36, 37 és 38-as terminológiájára vonatkozik, hogy itt van egy kis eltérés a definíciók és a cikkek megfogalmazása között. Itt az eredeti szövegezést használtuk. A második cikkben az, nem vonat, az STD nem vonatkozna a 36-os cikk által érintett termékekre, csak a 37-es és 38-as cikkben szereplőkre. Talán hasznos lenne, hogyha egyelőre nyitva tartanánk, nyitva hagynánk a lehetőségeket, de finomítanánk a rendeletet. Most pedig a céljelölésről néhány szó. Jaj, bocsánat, és a termékinformációs kapcsolattartó pontok is. Elnök úr, nyugodtan figyelmeztesen, hogyha úgy gondolja, hogy lejárt az időm. Tehát gyorsan a termékinformációs kapcsolattartó pontokról. Ez a rendszer megint a jogszabályok előírásainak megfelelően jön létre, tehát a 2008-as kölcsös elismeréssel foglalkozó rendelet írta ezt elő. Tehát a jelölés esetében a parlament benyújtott egy módosító indítványt a szöveggel kapcsolatban, és azt fogalmazták meg, hogy a termékinformációs kapcsolattartó pontok legyenek teljesen függetlenek azoktól a testületektől, amelyek a céljelölés elbírálásában érintettek. Az teljesen érthető, hogy mi volt az emögötti szándék, tehát mi volt a módosító indítvány mögötti szándék, de talán gondolhatnánk arra is, hogy mi itt a célkitűzésünk, mi ezzel a célunk. Azt szerettük volna elérni, hogy biztosítsuk, a tisztességes versenyfeltételeket a célja jelölést kiadó testületek között. Tehát talán ezt érdemes megvitatni, hogy egy olyan fogalmazással tudjunk előállni, amely biztosítja a tisztességes versenyfeltételeket, és a műszaki ellenőrzést végző szerveket. Én most az angol szövegre utalok, és ott a TAB rövidítés szerepel. Technical Assessment Bodies. Tehát a parlamenti módosítás az az volt, hogy ezen testetek függetlenségét biztosítsuk, de azt ismerjük el, hogy vannak olyan tagállamok, amelyeknek bizonyos konkrét szervekre kell támaszkodniuk, hiszen csak ezek a szervek ismerik a műszaki normákat, csak ezek képesek a műszaki értékelést elvégezni, tehát nagyon nehéz lenne bizonyos tagállamok számára ilyen testületeket hirtelen régből kapva felállítani. Tehát azt hiszem, elnök úr, hogy minden lényegi pontra kitértem, de ha bármit kihagytam, vagy bármilyen információra még kíváncsiak, akkor nagyon szívesen tájékoztatom önöket, de azt hiszem, hogy a szükséges információkat megadtam. Köszönöm. Uh, thank you very much indeed. Uh, and, uh, I... Köszönöm szépen. És azt hiszem, hogy nagyon részletes áttekintést adott. Na, tartjuk a belga elnökség elkötelezettségét. És azt hiszem, hogy nagyon ösztönző az hogy ilyen lelkesedéssel és részletességgel kezelik ezt a témát, ezt nem gyakran tapasztaljuk itt. Nagyon jó, hogy néha belelátunk az önök munkájába. És mivel a neten is közvetítik ezt az ülést, remélem, hogy az építőipar is nagyon figyelmesen figyeli azt, amit ön mondott. Ezen kívül tényleg nagyon fontosnak tartjuk a tájékoztatást és az egyablakos ügyintézést illetően is, amely mind a szolgáltatások, mind az áruk eh, forgalmazását illetően nagyon fontos, nagyon eh, jól kell ismerni a technikai hátteret, és eh, néhány tagállamon nagy változtatásokat kell eszközölni. Styler asszony szeretett volna még hozzászólni most, hogy hallott a tanácsot? Igen, nagyon hasznos volt, hogy végre meghallgathattuk. Nagyon köszönöm, hogy eljött. A mi hibánk volt, megváltozott a napi rendünk, elnézést kérek ezért, de e, ma esti találkozóra készülünk, ott lesznek az árnyék előadók, és ön is, és várom a módosító indítványokat és a novemberi találkozót. Köszönöm, elnök. Akkor nagyon köszönjük bizottság tanács, önöknek is köszönjük. Akkor véget ért ez a napi rendi pont. Most pedig a fogyasztók jogai. A raportőrünk András Schwab két jelentést készítettek hogy meg tudjuk fontulni, hogy milyen jelentés, milyen ajánlásokat tegyünk. Gondolom mindenkinek megvan a két jelentés. Először a meghatározásokkal kapcsolatban, a második jelentés pedig az ötös fejezetet illetően, különösen a teljes harmonizációt illetően. Ha jól értem, Hans Schulter nélke azt hiszem, hogy ön támogat, ön támogatja a szakbizottságunk munkáját, és aztán Nils Jensen úr, a másik kijelentésnek a szakértője. Tíz perc van körülbelül, előadná-e a jelentésének a főpontjait, és aztán megadnám a szót Schwab úrnak. Aztán Móze asszonynak, aki Gebhardt asszonyt helyettesíti, a Rosfor úr, aki ugyan nincs itt, Turnen asszony sem, Salvini asszony. Hát, kicsit kevés árnyék jelentéstevő van itt, de remélem később megérkeznek. Azt hiszem, ez a téma körülbelül egy órát vesz majd igénybe, úgyhogy Sulte Nölke úrnak megadnám a szót. Beindítom az órát, hogy lássa, hogy mióta beszél. Tíz percet kap. Thank you, Chairman. In particular... Köszönöm szépen az üdvözlést, hölgyeim és uraim. Az a kérdés, hogy mi lesz a hatása a fogyasztójogokra, hogyha a meghatározásokat teljes mértékben harmonizáljuk a belső piacon. Örülök, hogy válaszolhatok. A válaszom nagyon egyszerű. Nincs ilyen dolog. Nem létezik teljes mértékben harmonizált meghatározás. Miért? Az a kifejezés, hogy teljes harmonizáció egy védettségi szintre utal a direktívákban. Arra mutat hogy a tagállamoknak milyen jogai vannak, hogy nemzeti szinten dönthessenek a védettségükről. De mivel az irányelv nem kötelező érvényű, csak a jogszabályok, ezért a direktívák elég semlegesek. A kérdés azonban nem buta, gondolom az áll mögötte, hogyha lenne egy ilyen irányelv, akkor a jogalkotó rákényszeríthetné a tagállamokat, hogy átvegyék az EU-s meghatározást a nemzeti jogszabályba. Következő diát. Az igazi kérdés a következő. Egy ilyen teljes harmonizációs irányelv rákényszerítheti a tagállamokat, hogy a meghatározásokat átvegyék jogrendjükbe. A válasz nem. De bizonyos esetekben a tagállamoknak jó oka van arra, hogy módosítsák a nemzeti meghatározásaikat. Ez a kérdés, hogy van-e az ilyen hatása a nemzeti jogra, általános válasz nem létezik, az egyéni definíciótól függ ez. Következő dia. kérdés akkor fölmerül, hogy még ha teljes harmonizációt végrehajtunk, akkor is miért van az, hogy a tagállamokat nem lehet rákényszeríteni a definíciók átvételére? Nagyon egyszerű a válasz. A Lisszaboni szerződés 288. cikke harmadik bekezdése. Kötelező érvényű a direktíva, ami pedig az elért eredményt illeti, a tagállamok hatóságainak joga eldönteni, hogy milyen formában és módszerrel fogadtatják ezt el. Tehát a definíciók használata nélkül el lehet fogadtatni a tagállamokkal, például teljesen mindegy fogyasztóvédelem szempontjából, hogy a fogyasztót fogyasztónak vagy vásárlónak hívják az adott tagállam jogrendjében, ez teljesen nyilvánvaló. Következő dia. A tagállamok elvileg szabadon dönthetnek, hogy egyáltalán ne is vezessenek be egy meghatározást. Például alapértelmezetten használják azt a szót, hogy szerződés, és ne, hatá, ne legyen hozzá meghatározás. Vagy az más típusú definíciót használjanak. Most nem magyarázom el, hogy hogyan, de más technikával is lehet definiálni. Also use simply other words or phrases to be Vagy eltérő szavakkal és kifejezésekkel nyújtsák a meghatározás. Például a fogyasztó helyett egy más kifejezést használnak. Vagy választhatnak egy elnevezést a direktívából, de más tartalommal. Például jogi személy helyettesítheti a fogyasztó fogalmát. Következő dia. A meghatározásoknak azonban lesz hatása minden nemzeti jogra. Ez attól függ a hatás, hogy mi az adott definíció. Három kategóriát állapíthatunk meg általában véve. Először is a hatája a releváns definícióknak amelyeket alkalmaznak azokon a jogszabályokban, amik kihatnak a meghatározásra. Megint vegyük a fogyasztó meghatározás, nyilván ez csak a fogyasztó védelmi esetekben érvényes. A tagállamok, már mondtam, ki is bővíthetik a meghatározást mert szabadon dönthetnek. hogy hogyan legyen teljesen harmonizált a tagállam jogszabálya. Ez egy bizonyos hatáskörben, témakörben érvényes, azon kívül bármit megtehetnek, ami nem ellentétes a szerződés megszövetelésével. Például jogi személyek. Használjuk ezt a kifejezést úgy, mintha ez a fogyasztókra vonatkozna. Vagy föltehetjük a kérdést fordítva is. Nevezetesen. Általában véve a tagállamok nem használnak szűkebb definíciót. <clears throat> Megint csak az általában véve igaz ugyan, de vannak kivételek. Ha a fogyasztóvédelmet úgy is tudja bizonyi, biztosítani a tagállam, hogy szűkíti a definíciót, megtehetik például. Például vegyük azt a szabályt, hogy minden macska kutya, vagy bármi mást is mondhattam volna. A szerződés tartalmától függően, Például a szolgáltatásra vonatkozó szerződés, kivehetjük belőle azt, hogy a munkavégzésre vonatkozó szerződés, és a tagállam adhat erre egy külön definíciót. De <clears throat> a második kategória, ez az úgynevezett releváns definíciók védelme. Ezek olyan definíciók, amelyeket olyan szabályban alkalmazunk, amelyek a védelmi szintre vonatkoznak. Itt kevesebb döntési lehetősége van a tagállamok. Például tartós közvetítő. Nem kell használni ezt a kifejezést, amúgy is ez egy elég csúnya kifejezés, de ha használják ezt az elnevezést, akkor nehéz lesz új tartalommal ellátni, mert szó szerint elmondja, hogy miről van szó. A harmadik kategória. Én úgy neveztem el, hogy normatívan vonatkozó definíciók. Ez talán a legvonzóbb. Ha a direktívának az a célja, hogy a nyelvezetüket összeegyeztessék a harmonizációs tevékenységek körében, akkor lehet egy függeléket csatolni, ahol az EU jogalkotó már kényszerítheti a tagállamot arra, hogy a pontos megszövegezést vegy át. Tehát gyakorlatilag egy kivág beillesztés technikával. Ebben az esetben a tagállamokra ez kötelező, érvényű, és a tagállamok gyakorlati okoknál fogva dönthetnek úgy, hogy ezt követik. Például, hogyha a fogyasztót fogyasztónak kell hívniuk, akkor a más jogszabályokban is alkalmaznak ezt a terminust, tekintve, hogy így a jogszabályok nem mondanak egymásnak ellent utolsó délem, mivel mindjárt lejár a 10 perc, gyakorlatilag egészen kis hatása lesz ennek a direktívának a nemzeti joganyagra. Így a belső piacra is. De a legnagyobb hatása az úgynevezett normatív formákban lesz. Sőt, ha az EU jogalkotó láthatóvá teszi, hogy egységes megoldásokat talál egy-egy tagállam, akkor jó lenne ezt egy jellel ellátni, mondjuk Például Spanyolországban az andalusz autópályákon láthatjuk ezt a jelet, ehhez hasonló jelet. Köszönöm a figyelmüket! Well, thank you very much indeed for, uh... Köszönöm szépen ezt az érdekfeszítő és egyenes beszámolót. Azt hiszem, hogy az utolsó megjegyzését illetően elfogadtuk a tanácsát a timeshare irányelv kapcsán, amikor jó pár modellt javasoltunk, és ezt aztán a tanács el is fogadta, tehát meghallgattuk az ön tanácsát, ugyanígy a fogyasztói hitelek témájában ugyanígy jártunk el, és azt hiszem, hogy itt a fogyasztói jog kapcsán ezekre is utalhatunk. Most azt hiszem, Jansson professzor úrnak adom meg a szót, és majd utána hallgatjuk meg a kérdéseket. Tehát ő egy másik jelentésről fog beszámolni, ezek pedig a szerződéses feltételekről, ez a szerződéses feltételekről szól, illetve a harmonizációról, tehát ez az összekötő kapocs a két beszámoló között, önnek is nagyjából 10 pár perc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Négy modell szeretnék bemutatni, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne harmonizálni az igazságtalan feltételek ellenőrzését, és aztán még egy megjegyzésem lesz. Mindegyik modell egy fólián találják. Szeretném, hogyha ez a fólia láthatóvá válna. Tehát a lényegi teljes harmonizáció az, amely a célunk az Európai Unióban, és ez pedig azt jelenti, hogy egységes standard feltételeket alkalmaznának a kereskedők egész Európában. Ezen dolgoztam mostanáig. Az év elején egy cikket adtam ki arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, hogyan lehet kialakítani egy olyan rendszert, mely keretében valóban egységes feltételek alapján dolgozhatnak a kereskedők. A probléma, illetve hogy miért akarjuk ezt megtenni, hát nem csak azért, mert jó ez a kereskedőknek, hanem azért, mert így egységes lenne a szerződési jog Európában. az fontos, hogy hasonlítsanak, hasonlóak legyenek ezek a szabályok, viszont itt egységes szerződési jogot szeretnénk kialakítani, ehhez az út pedig a standard feltételeken átvezet. A probléma pedig a következő. A standard feltételek harmonizálása nagymértékben érinti a szerződési jogot a különböző tagállamokban, és ennek értelmében méreható változásokra van szükség a jelenlegi ötös fejezetben. Ennek pedig az az oka, hogy csak nagyon kevés ö, szabályt alkalmaznak az európai bíróságok az igazságtalan feltételek ellenőrzésekor. Minden tagállam más és más szabályrendszert alkalmaz az igazságtalan feltételek ellenőrzésére. És ezek a szabályok léteztek már még a 93-as európai irányelv előtt is, és még mielőtt konkrét eszközöket hoztak volna létre a tagállamok. Most azonban ezek a konkrét eszközök csak részét képezik a igazságtalan feltétek ellenőrzésére vonatkozó eszköztárnak. Ez pedig azt jelenti, hogy a tagállamok szerződési jogának nagy részét európai jogszabályok váltanák föl, már ami a standard feltételeket illeti. Természetesen ez azt jelenti, hogy az Európai Bíróság feladata lesz a szerződési jog fejlesztése kialakítása, hiszen nagyon sok jogszabály ban a jogszabály, ami az Európai Bíróság elé kerül, standard feltételeket találunk. Ez azt jelenti, hogy a bíróság dönt végül is, az Európai Bíróság, és az Európai Szerződési Jog területén ővék a végső szó. Ezt pedig a jelenlegi formában nem lehet megvalósítani, tehát ez azt jelenti, hogy intézményi változásokat is maga után vonhat ez a probléma, és ez pedig napirenden van. Ezért nem javasolhatjuk ezt a fajta harmonizációt. Egy példát szeretnék mondani az igazságtalan feltételek ellenőrzésére. A mi konzervatív rendszerünkben konkrét szabályok vannak az igazságtalan fogyasztói hitelek ellenőrzésére, például túlságos magas kamatok esetében ezeket hatálytalanítani lehet. De nem egyértelmű, hogy ez a szabály működhet-e egy teljesen harmonizált ötös eh, fejezet eh, keretében, más esetekben pedig nincsenek konkrét szabályok, azért, mert eh, ezekben a jogrendszerekben ár ellenőrzés működik. Németországban azonban nincs ilyen általános ár ellenőrzés, viszont vannak konkrét jogszabályaink. Ez azt jelenti, hogy minden jogrendszerben van némi ár kontroll, ár ellenőrzés, tehát ha az ötös fejezet nem tartalmaz ilyen összevethető, összehasonlítható kitételeket, akkor nem végezhető el a teljes körű harmonizáció. Kérem a következő fóliát. A formális teljes körű harmonizációról szól ez a fólia, itt nagyon röviden fogok szólni, azért, mert az előttem szóló már kibontotta ezt a témát. hasonló terminológiát kellene alkalmaznia a különböző tagállamoknak. Először is nem biztos, hogy ez működne, másrészt pedig, hogyha ezeket a feltételeket, ezeket a kifejezéseket másképp értelmezik a tagállamok, akkor ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelenlegi minimális harmonizáció nem változna, ez a modell pedig nem működne megfelelően. Azért, mert ellentmondások, félreértések, illetve jogvitákat eredményezhetne, és különböző ítélet, értékítéleteket hoznának ezek alapján. Az a jogászok másképpen értelmezik az egyes kifejezéseket a más jogszabályok értelmében, tehát senki nem értené, nem tudná, hogy mit is jelent a teljes korú harmonizáció, hiszen néha ez teljes harmonizációt jelent az eredmények tekintetében, más, másrészt a máskor a terminológia tekintetében. Tehát e, ennek egyenes következménye az lenne, hogy az állampolgárok nem részesülnének egyenlő bánásmódban. Ez pedig azt jelenti, hogy nem lehet létrehozni egy egyszerű fekete-fehér listát a tiltott feltételek, a tiltott terminológiátokat illetően. Általános feltételeket alkalmaznak a bíróságok, viszont a saját megítélésük alapján, a saját jogrendszerék alapján. Következő fólia célzott teljes körű harmonizáció. Tehát az ötös fejezet bizonyos aspektusait érinteni ezt csak, nem pedig az általános igazságossági tesztet. A megvalósítás, a értelmezés, illetve az átláthatósági teszt tartoznak ide. Ez elképzelhető, de gyakorlatban nem nagyon kedvező ennek a hatása, és a kereskedőknek, illetve a fogyasztóknak igazából nem származna előnye belőle a belső piacon való tevékenykedésük során. Tehát a kereskedők esetleg így nem használnának egységes feltételeket, és a fogyasztók sem támaszkodhatnak arra, hogy mindenütt Európában egységes feltételeket fognak alkalmazni. Szerintem az ilyen célzott teljes körű harmonizáció feleslegesen bonyolítaná a dolgokat, hiszen az először is az átláthatósági teszt, tehát nehéz megkülönböztetni az általános igazságossági tesztől. Bár a, ez az opció technikailag úgy tűnik, hogy megállja a helyét, mégsem javasoljuk, mert igazából ö, nem szolgál semmilyen előnye, mégis ö, nagyon sok költséggel jár. Véleményem szerint jó lenne, hogyha az elállási jogra vonatkozna ez, itt működhet, de hogyha egységes fogalmakra, szabályokra alkalmazzuk ezt a célzott teljes körű harmonizációt, akkor ez semmilyen eredményt nem hoz. És csak jogvitákat eredményezne. A jogi problémák pedig költséget jelentenek, tehát megterhelik a fogyasztókat, illetve a peres feleket, és bizonytalansághoz vezetnek. Ezért mit javaslunk? Minim, minimális harmonizációt, és ez a következő fólia. Tehát más fejezetekre alkalmaznánk a teljes körű harmonizációt. Gyakorlatban ez mit jelent? a fogyasztók alapvetően igazságos szerződési feltételekre támaszkodhatnának, és a kereskedők különböző standard feltételekkel dolgoznának a különböző jogrendszerekbe. Ez igaz, de semmi más nem működne még akkor is, hogyha egységes standard feltételeket alkalmaznánk, akkor is azt le kellene fordítani, és az jogi értelemben már esetleg változásokat hozna. Tehát ezt javasoljuk, és nagyon röviden zárásképpen egy-két szót szólnék az utolsó fólia témájáról, az üzleti vállalkozásokról és a nem fogyasztókról. Nagyon fontos, hogy a nem fogyasztókra is kitérjen ez a védelem, tehát a jogszabálynak a hatája, hiszen most a fogyasztóvédelmen kívül nem, ez fogyasztóvédelmen kívüli területet nem érintheti az Európai Unió. Nagyon sok félreértést találtunk a harmadik cikkely első javaslatában, és ezért jó lenne, hogyha a negyedik cikket tisztáznánk, illetve a preambulum bekezdéseket is pontosítanánk. Köszönöm szépen. Mi? Köszönöm szépen ezt a nagyon világos összefoglalást. Mindenki számára elérhetőek ezek a fóliák. Ez hiszem nagyon hasznos, amit elmondott. Te segíti a munkánkat, amit Sváb úr vezet. Egy olyan irányelvről van szó, amiről tudjuk, hogy most már nem fog teljes harmonizációt bevezetni, de legalább tudjuk, hogy hol lehet célzott harmonizációt megvalósítani, és ez politikai szempontból számunkra nagyon fontos, tehát köszönjük szépen a tájékoztatást, és én most meg is adom Schwab úrnak a szót, és aztán majd megnyitjuk a vitát. A feltételezem, hogy a többi előadó is szeretne majd szólni. A hozzászólói listát is megnyitom, tehát nyugodtan jelezzék, hogyha szólni kívánnak. A vita után pedig a professzor urak valószínűleg majd összefoglalják és kommentálják az elhangzottakat. Schwab úr. Köszönöm szépen, professzor urak. Nagyon érdekes és tudományosan ösztönző előadásokat hallottunk. Janssen úr, önnel kezdeném. Az ötös fejezetet és a teljes harmonizációt, illetve nagyon érdekes az álláspontja. De általában véve az, hogy az Európai Bíróság milyen döntéseket fog hozni. Hát, nem vagyok benne biztos, hogyha ex post értékeljük a dolgokat, azzal sok mindent elérhetnénk. Természetesen tudom, hogy akadémiai értelemben önök alatt állok, de azért szeretnék néhány dologban ellentmondani önöknek. A szerződést illetően én úgy gondolom, hogy a teljes harmonizáció a legjobb megoldás, és ezt úgy lehetne megtenni, hogy a 27 nemzeti jogot közelítsük egymáshoz, és nem úgy, hogy felülről rá teszünk egy egységes európai jogot. Hiszen ez egy föderális Európa, az államok Európája. De tudjuk, hogy ez az út sokkal nehezebb. A második és harmadik cikket illetően önök, fejezetet illetően önök azt mondják, hogy ez jól működne teljes harmonizált módon, egyetértek. A negyedik fejezetet illetően ezt nehezebbnek látom, de nem csak a transzparencia miatt, hogy a vállalkozások nem értik ezt meg, hanem azért is, mert így nehezebb közelíteni a jogszabályokat egymáshoz. Természetesen a teljes harmonizáció pro és kontra beszámolt róla, és azt is, hogy mi a célzett teljes harmonizáció. De hogyha azt kérdezném, hogy önök milyen utat választanának, érdekelne engem a válaszuk. A fogyasztóvédelmet, illetően nyilvánvaló, hogy a tagállamok Nak itt szabad játéktere van bizonyos mértékben. Ami az első fejezetet illeti, jól rámutattak, hogy a definíciók egységesítése nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy a fogyasztóknak megfelelő védelmet nyújtsanak. Néhány tagállamon van ilyen irányú félelem, hogy korlátozzák a fogyasztók védelmét így. De az ön tanulmány egyértelműen rámutatott, hogy ez nem így van. Így aztán, még hogyha az első fejezet definícióit egységesítjük is, ez csak egy minimális kezdet. Akkor miért vannak ilyen félelmek a tagállamokban? Azért, mert az egységes definíciókat illetően nagyon nehéz egy jogi koherenciával megbirkózni. Ön mit gondol? A jogalkotói koherencia az kárt okozhat-e az egyes tagállamoknak a definíciók egységesítése terén. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Sajdemúze asszony. venter lige til folk har taget høretelefonerne på. Jeg taler på dansk i dag. Øh, tak for, for to. Köszönöm szépen. Ma, ma Dánul beszélek. Nagyon örülök nagy örömmel hallottam ezeket a következtetéseket, amiket itt levontak önök szakértők, és látják, hogy milyen problémákra hívtuk mi fel a figyelmet ebben a folyamatban, a teljes harmonizációban, illetve a meghatározásokkal kapcsolatban. Tehát nagy örömmel hallottam az elmondottakat, és örülök annak, hogy a szakértők alátámasztják a mi véleményünket sok esetben. De szeretnék néhány kérdést feltenni egyes pontokkal kapcsolatban, és azzal kapcsolatban is, amit Schwab úr elmondott. Tehát jól lenne tudni, hogy mik az önök ajánlásaik a meghatározásokkal kapcsolatban. A meghatározásoknál én csak azt szeretném tudni, hogy jól értettem, elég világos volt, de azért biztosra szeretnék menni. Tehát önök azt mondják, hogy annak ellenére, hogy a definíciókat mondjuk teljes harmonizációval vezetnénk be, akkor se lenne harmonizált ezeknek a bevezetése a tagállamokban. Tehát, hogyha másképpen fogalmazom, akkor azt mondom, hogy nincs értelme a harmonizált meghatározásoknak. Mert úgy is az egyes tagállamok feladata lesz aztán, és a jogrendszereik feladata lesz aztán ezeknek az értelmezése. Amit persze az Európai Bíróság majd támogat de én csak jól, szeretem volna jól érteni mindezt. Tehát, ha nem lépünk túl ezen, mi az álláspontjuk az elállási nyilatkozattól, elállási nyilatkozata kapcsolatban. Köszönöm szépen, és várom, majd örömmel várom azt a lehetőséget is, hogy részletesen megnézhessem, amit eh, írtak. Köszönöm szépen az árnyék előadónak, és kérdezem, hogy van-e még valaki, aki szeretne kérdést feltenni, mit túr? Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, én nem vagyok árnyék előadó. A Dekon bizottságban voltam árnyék előadó, de mindegy. Nagyon érdekes volt a szakértőket hallgatni, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy engem, én mindig a teljes harmonizációt támogattam, én a fogyasztói oldalról nézem ezt az egészet, hogyha a működő belső piacot szeretnénk létrehozni, akkor nincs más megoldás. Tehát a következő kérdésem lenne önökhöz. Mit veszítünk, hogyha az önök érvelését fogadjuk el? Hát csak van ennek valami ára. Tehát mi az ára annak, hogyha nem fektetjük le megfelelően az egységes piac alapjait? Egy picit erről szóljanak már valamit. De mi önöktől szakvéleményt kértünk, azt mondták, hogy ne siessünk túlságosan előre, mert nagyon komolyak a problémák, legyünk óvatosan, és így tovább. És én azt hiszem, hogy az elmúlt 10-15 évben így jártunk el. Úgyhogy én most nagyon fogok figyelni a válaszukra. Köszönöm. Very much. Um... Köszönöm szépen. Van még megjegyzés? Nekem is lenne egy kérdésem. Jansen úr. De lehet, hogy mind a két jelentésre vonatkozik. Amikor a normalizált kifejezésekről, definíciókról beszélt, akkor azt mondta, hogy van egy referencia érték, ami elfogadott, és ezzel működünk. De a jogi szakbizottság úgy tűnik, hogy azt gondolja, hogy igen, eljutunk majd erre a szintre, de ön erről mit gondol? Nem mondta ki explicite, de implicite úgy tűnik, hogy a jelentése elismeri, hogy ez kívánatos lenne. De még erről vitatkozunk. Azt hiszem a probléma az, hogy most dolgozunk ezen a javaslaton, de valahogy nem látjuk még a stratégiai irányvonalát ennek az egész javaslatnak. Styler asszony, igen, és ezen kívül Kosta Petri úr a bizottságtól ön is szeretne hozzászólni? Styler asszony. Aztán öné szó. Thank you, Mr. Chairman, and uh, thank you to our, our uh, present. Köszönöm szépen, uh, elnök úr, illetve köszönöm a felszólalóknak is a hozzászólásokat. Egyetértek uh, Sádemúze asszonynal a teljes körű harmonizációt illetően. Múlt héten fölmerült egy kérdés, és mivel Mindketten erős jogi háttérre rendelkeznek, ezért elmondom. Nem tudom, hogy jelenleg a megfelelő szabályok megvalósítására lehetőségük nyílik-e a fogyasztóknak, hiszen itt költségvetési csökkentésekről beszéltünk mindegyik tagállamban, illetve van egy olyan javaslat is, hogy a az Egyesült Királyság által támogatott fogyasztóvédelmi szervezet fenyegetésnek van kitéve. A fogyasztóknak egyértelmű jogaik vannak, mégis itt úgy látom, hogy zűrzavar uralkodik. Ugye teljes körű harmonizációt támogat az előadónk az én választókerületemben, ez azt jelenteni, hogy csökkennek a fogyasztók jogai. Ezért kompromisszumot szeretnénk kialakítani az ott azokon a területeken, ahol lehet. Hogyha ö, üres lappal indulnánk, mit tennének? Hát sokáig tartana, még kitöltenénk azt a lapot, de most, hogy ide tűz a nap, ezen a gyönyörű októberi délutánon itt tündökölhetek a napfényben, de akkor nem látom, hogy ki ül velem szemben. Petri úr, szeretne hozzászólni? És aztán a professzor uroknak adom meg a szót. Petri úr. Thank you, Mr. Chairman. Yes, uh, uh, briefly. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden a tisztességes szerződéses feltételekre pontosítanáik. A definíciókkal kapcsolatos vitában elmondottakkal egyetértünk, tehát már mi is így látjuk a helyzetet a javaslatban szereplő szöveget szöveggel kapcsolatban, ami a tisztességtelen szerződési feltételeket illeti. Itt egy-két dolgot tisztázni kellene. Tehát van egyszer az a harmonizációs szándék, a mi szerepet, tehát meg a mi szándékunk azt hiszem pont a kettő között helyezkedik el. Tehát ugye a professzor úr véleménye, illetve a másik álláspont között, tehát a gyengébb teljes harmonizáció, vagy pedig a célzott teljes harmonizáció, mi kettő között vagyunk. Először is a mi szándékunk az nem az volt, hogy a nemzeti, a kötelező szerződéses jogot, nemzeti szerződéses jogot harmonizáljuk, ami például a biztosítási szerződésekre vonatkozik. Tehát egy világos, hogy nem ez volt a szándékunk. Tehát itt csak a szerződéses terminológiára vonatkozik ez a jog, de talán ezt a szándékot akkor tisztázhatnánk később. Másodszorban nem szerettünk volna azt sem, vagy nem olyan helyet, helyzetet kívántunk elérni, ahol minden kifejezést ugyanúgy értelmeznek szerte Európában. És valószínűleg erre ez, ez nem is, ezt nem is lehetséges megtenni, még akkor sem, hogyha ezt az ellenőrzést, ugye a tisztességtelen feltételek ellenőrzését teljes mértékben harmonizáljuk ebben a jogszabályban. Ugyanis az egyes tagállamok az egyes terminusokat különbözőképpen értelmezik a saját kereskedelmi gyakorlataiknak vagy szokásaiknak megfelelően. És itt van például a példa, ugye mondjuk a belga és német bérleti szerződéses feltételek, ugye Belgiumban a lakó felelős a szerződés vége után a helyreállítási költségekért Németországban, ugyanez a tulajdonosra hárul ez a felelősség. És nyilván az ilyen feltételeket nem akartuk megváltoztatni. És ehhez kapcsol- ezzel kapcsolatban felmerül mindig egy kérdés, hogy akkor mit is ér el a teljes harmonizáció, hogyha mindezeket, amiket felsoroltam, nem szeretnénk. És ez nagyon fontos, és itt fel is kérem a szakbizottságot arra, hogy nagyon figyeljenek. Lényeges, hogy megértsük a különbséget. Tehát, amit mi elér- szeretnénk elérni, az az, hogy akkor javítsuk a helyzetet, amikor a, mielőtt még a szerződést meg, megírják, előkészítik. Tehát tulajdonképpen a szerződéses feltételek értékelésére vonatkozik ez, értelmezésére előre. Tehát itt nem a, a akkor próbálunk itt közbelépni, amikor már perre kerül a sor ugyanis az egyes bíróságok már eleve másként értelmezik a helyzetet, tehát ezt nem tudnánk, itt nem tudnánk a harmonizációval javítani semmit. És a belső piacon amúgy sem lenne akkor értelme az ilyen típusú munkának. Nagyon kevés olyan eset van, amikor a fogyasztóval megkötött szerződés mondjuk vitatárgyát képezi, és még kevesebb a bírósági ügyek száma a nemzeti bíróságok előtt. Tehát a lényeg az, hogy a lehetőségeket javítsuk, tehát még mielőtt a szerződés megkötik, akkor legyen lehetősége a kereskedőnek tisztázni a helyzetet. Végül pedig a képviselőket szeretem volna arról is tájékoztatni, hogy a tanács hol tart. Most afelé hajlik, hogy a teljes harmonizáció legyen, de legalább a, tehát a tisztességtelen feltételekre vonatkozó ellenőrzés esetében, tehát az unfairness test esetében teljes harmonizáció legyen. Ezt mindenki támogatja. Úgy látszik a tanácsban, hogy a tagállamok ezt közösen elfogadták. És végül is aztán a tagállamok lesznek azok, akiknek ezeket a szabályokat be kell tartani, tehát az igazságügyminiszterek, hogyha ezzel egyetértenek, akkor bizony a tagállamok bíróságai majd ezt be fogják tartani. Úgy tűnik, hogy az minisztereknek nincsen agá, nincsenek agájaik ezzel kapcsolatban, úgyhogy sürgetném a szakbizottságot, hogy nyugodtan, ne legyen túlságosan óvatos, nyugodtan lépjen ebben a témában, itt európai szinten előrehaladást lehet ér, elérni. Általában a tagállamok szoktak jobban vonakodni, de most nem ez a helyzet. Köszönöm szépen, köszönöm mondja az elnök úr, és köszönöm a tájékoztatást a tanácsi helyzetről, most pedig akkor megadom ismét a szakértőinknek a szót, hogy röviden foglalják össze, de tényleg röviden, mert háromnegyed hatig be kellene fejeznünk. Úgyhogy... Megadom a szót Sultenölke úrnak. Köszönöm szépen ezeket az érdekes kérdéseket. Schwab úr, ami a definíciók egységesítését illeti. A cél az jó, mert egységes szigeteket hozunk létre a közösségi joganyagban. De azt mondom, hogy erre nem alkalmas az irányelv. És akkor jutunk legmesszebb, ha kicsit nyomást gyakorlunk a tagállamokra, hogy az elfogadott definíciókat bevezessék. <clears throat> Akkor hogy válaszoljak arra is, hogy az ötös, vagy az új irányelv szerint negyedik fejezet az igazságtalan szerződéseket illetően. A legtöbb tagállamban már most is nagyon hasonlók a megszövegezések. És nem tudom, hogy ez Jansen úrnak mennyire mond ellent. Szerintem az előrelépés lenne, ha mindenkit rá tudnánk kényszeríteni arra, hogy a teljes harmonizáció felé haladjanak a nyomást kellene fokoznunk. Jelenleg az a helyzet, hogy az Európai Bíróságnak van egy ítélete, nyilván ismerik ezt, hogy az egyes kitételeknek és cikkeknek az igazságosságát külön-külön nem vizsgálja. hagyd mondjak még néhány szót arról, hogy mi lenne akkor, hogy egész Európában ugyanolyan üzleti feltételeket vezetnénk be. Hadd legyek drasztikus. Hát, nem túl bölcs dolog. Azért nem, mert az általános üzleti feltételek amikor elolvas az ember, abban pont azt olvassa mindig, hogy mi az, ami kivétel. Mert mindig azt foglalják bele, hogy mi az, amiben eltér ez a feltétel az általános feltételektől. Például Németországban, hogyha egy bérlőnek kell a karbantartást elvégezni, akkor az általános feltételek, hogyha a bérlő ezt nem fogadja el, akkor beleírják, hogy nem ez lesz. Tehát ott is a kivételt foglalják bele. Semmi értelme annak, hogy egy tagállamban rákényszerítsük az embereket arra, hogy ott kötelező legyen, hogy a <clears throat> bérbe adó fizesse ezt. Én azt gondolom, hogy jelenleg ami eszköz a kezünkben van, ez a direktív, az irányelv. Ami például olyan területekre terjed ki, amik még nem harmonizáltak, például a bérleti jog kérdése. Nem érhetünk el vele többet. Teljesen mindegy, hogy azt mondjuk, hogy minimál vagy teljes harmonizáció. A teljes harmonizációnak talán az lenne az előnye, hogy közösen összehasonlíthatnák a tagállamok a jogszabályaikat. Styler asszony. Ön beszélt arra, hogy mit, ezt kérdezhetem, mit tennék, hogyha előről kezdhetném ami az információ szolgáltatási kötelezettséget a távértékesítésre vonatkozóan illeti, és az elállási jogot, már ezt kitűnő előrelépésnek tartom a korábbi helyzethez képest, de ami a többi szektort illeti, ahol a teljes harmonizációt lehetne megvalósítani, a gyakorlati hatása nagyon korlátozott lenne. Tehát még egyszer, ezzel az irányelvvel nem tudjuk megvalósítani, hogy az elkereskedelemre általános üzleti feltételeket harmonizáljunk Európában. Teljesen mindegy, hogy rákényszeríteni akarjuk-e a tagállamokra ezt, hiszen ezek politikai ellenállást váltanak ki. Talán tudják, hogy én a szerződéses jog szakértője vagyok, akkor talán ki lehetne próbálni, hogy az úgynevezett 28. rezsimet kicsit célzottabban hát ha úgy tetszik, kevésbé invazívabb módon alkalmazhatnánk. De ez egy lépésenkénti modell. Ez még nem ok arra, hogy ne lépjünk valami felé. Tehát lépjünk, csak ez még nem elég nagy lépés. Hát én itt abba hagynám, bár tudom, hogy nem minden kérdésre válaszoltam és Janzen úrnak is adnék időt. Úgyhogy elnézést, ha nem tudtam válaszolni a kérdésükre. Um, Köszönöm szépen, nagyon lelkes a lelkes választ, és Jansen úr a lehetőség, hogy a maradék néhány pontról szóljon. Elnézést kérek, hogy ennyire korlátoznom kell az idejüket. De nyilván hogy azt se látják, hogyha jelzek, hogy kicsi az idő. Akkor az lenne a legjobb, ha németül válaszolnék Schwab úr. Azt hiszem, hogy egyszer volt egy jogi ítélet, de most nem olyan kérdésekről kell dönteniük, amely a polgári jogban már uh, tisztázott lett volna. Dass sie sich genau deshalb geweigert haben. Ähm, Ezért volt az, hogy kicsit vonakodnak, hogy teljes harmonizációt megvalósítsanak és beleavatkozzanak a nemzetközi jogba. Mert úgy tűnt, hogy nincsenek meg a megfelelő erőforrások ehhez. Azt hiszem, hogy ezt jelenleg a bíróság nem tudja elérni. Egyébként én a közvetlen utat támogatom a teljes harmonizációhoz. Hogy hogyan, abban nem értek egyet a szomszédommal. De az, hogy mi nem ajánlott, ha arról van egy lista, hogyha most lenne még két hónapunk, akkor az ötös fejezetet újraírhatnánk teljesen, mert hatalmas anyagot kell beleírnunk. Elnök úr, ez azt jelenteni, hogy az igazságtalan feltételek feletti ellenőrzést ehhez normákat kellene kidolgozni a bíróság számára. Mi csak erre utaltunk a tanulmányunkban. Én az európai szerződéses jog elveire utaltam, hiszen a bíróságoknak referenciaanyagra van szüksége. De a lényeg a következő. Az európai szerződéses jog közös szabályait a bíróság dolgozná ki, ez az elképzelés, ez nem az Európai Bíróság. Ön beszélt a fájdalmas megoldásról. Én Egyet érzek önnel, de nem hiszem, hogy a fennmaradó két hónapban bármit tehetnénk, hiszen nagyon sok mindent kellene még belevennünk ebbe a fejezetbe. Nem lehet ezt a bírák munkája nélkül megtenni. Tehát, ha nincs lehetőség teljes harmonizációra, akkor a célzott harmonizáció a legjobb megoldás. Patrick úr is említette, az ön által javasolt megoldás a legrosszabb megoldás. Hogy menjek bele a részletekbe? Dear Professor, I simply don't understand what it means applying common standards. Én egy átlagos európai jogász vagyok, és az általános szabályok alkalmazásáról alkotok véleményt. Biztos vagyok benne, hogy a bíróságnak nagyon nehéz helyzetbe kerülne, hogyha ezt kellene megtenniük. Például, ha veszük a német jogot, az igazság talan kamatlábakról, akkor fenntartanak ezt? A negyedik fejezet szerint ez igazságtalan, vagy sem? Ezek nagyon nehéz kérdések. Én nem azt mondom, hogy mindig az általános joganak a mérvadó. Ez egy német megközelítés. Nagy-Britanniában nem így folynak a dolgok. Mire van szükségünk? A normalizált definíciókra, feltételekre. És én azt gondolom, hogy ez lehetséges Európában, még akkor is, hogyha eltérnek a szokások. Svábúr. Az elmúlt évszázad Európában például a bérleti jogot illetően Németországban nagyon eltértek a jogszabályok. Nem volt egyszerű egységesíteni. Fájdalmas volt. De a gyenge maximális harmonizáció sok jogász számára nehezen emészthető. Nem is igazán működik a gyakorlatban és nem is segít senkin. Ön azt mondta, hogy a szerződéses feltételek ex ante értékelését akarja javítani, és nem post jogorvoslattal akar élni. Hát ez az igazságszolgáltatás modelljétől függ. Németországban mindenképpen eljut ez a legfelsőbb bíróságig de a kereskedők gyakran úgy fogalmazzák meg a szerződésket, hogyha van egy bizonytalan helyzet, azt lefektessék írásban ennek a megoldását. Semmilyen jogi eszköz nem fog rajtuk segíteni előre. Ők mindent megpróbálnak, hogy a fogyasztóknak legkedvezőtlenebb feltételeket adják, mert enélkül nem lehetnek versenyképesek. Tehát gyakorlatilag a bíróság vitatná meg a legtöbb feltételt, hanem mindet. Hogyha egy közös jogrendet sem tud elfogadtatni a bíróság, akkor csak túlterhelnénk a bíróságot, anélkül, hogy bármit megkönnyítenénk ezzel. A kereskedőknek nem tetszen az ön modellje, mert sosem tudhatnák, hogy a szerződéses feltétel jogilag érvényes, vagy sem. Hát, ha több időm lenne, még tudnék mindenkinek válaszolni. <laughs> Uh, Ez mindenkire igaz ebben a szakbizottságban, de megköszönöm még egyszer a részletes előadásokat, és köszönöm a lelkes, aktív részvételt a vitában. Én biztos vagyok benne, hogyha a kollégáknak lesz ideje alaposan tanulmányozni a, az anyagokat, akkor részt fognak venni a vitában. Nagyon fontos ez a javaslat a jövőben is, tehát az önök szakvéleményére támaszkodni fogunk, tehát köszönjük szépen, hogy eljöttek ma délután hozzánk. Nos, most pedig, hölgyeim és uraim, azért hagytam, hogy egy kicsit tovább vitassuk meg ezt a témát, mert Különleges lehetőség volt ez most, hogy két szakértő is itt tudott velünk lenni. De még mindig van néhány napirendi pontunk. Elnézést kérek, még nem látok ugye itt a napfénytől. Ha a nap egy kicsit majd arrébb megy, akkor én is jobban látok. Úgyhogy a védzáradékokra fogunk majd rátérni, ami angolul sunset close, és a nap lemegy, az is úgy van, hogy sunsets. Ezt a szóviccet engedte meg az elnök úr. Tehát még mindig itt van a napirendünkön néhány pont. A bizottság egy fontos javaslatot nyújtott be ma a smart, az intelligens rendeletekről, szabályozásról, és ezt én csak most kaptam meg. Azért hívom fel erre mindenkinek a figyelmét, mert tudom, hogy az Európai Bizottság javaslatában konkrétan megemlítik a szakbizottságunkat, utalnak egy olyan döntésre, ahol a koordinátorok rendszeresen megvizsgálják a bizottság hatástanulmányait, tehát csak azért mondom, hogy ezt most tudják, hogy a hivatalos közleményben, a bizottsági közleményben benne van ez most már. Az úr is itt van a véleményével együtt. Búzoly úr, a kereskedelmi politikáról fog majd, versenypolitikáról, bocsánat, versenypolitikáról fog szólni és ezzel kapcsolatban is lesz vita, de hagyunk neki majd még egy kis időt Buszoly úrnak a következő ülésünkre is. Október végén lesz még egy, még egy szakbizottsági ülés, és azt hiszem, hogy a módosítók határideje az még az után következik. Tehát lesz időnk a következő ülés, hogy most keresem itt Buzoly urat, és kérdezem tőle, hogy jó lenne ez így, tehát most egy bevezető megjegyzést tenne, és akkor a következő szakbizottsági ülésen vitatnánk meg részes, részletesen a témát, de nem látok semmit, úgyhogy kérem, hogy mondja. Tehát akkor most bevezessem, kérdezi Buszai úr. Elnök úr, nem, nem, nem. Először Weiler asszony következik. Buszai úr, elnök érte, egyet értek, elnök úr. Rendben van. Jó, a árnyékelőadók majd megvitatják ezt a témát, és akkor mivel az önhatárideje később van, 26-án vagy 27-én még meg lehet vitatni ezt a versenypolitikai témát. Megfelel ez Buszoly úrnak? Igen. Akkor most átadnám Weiler asszonynak a szót, hogy vezesse be az ő témáját, a független hatásvizsgálatokat, és utána pedig megnyitom a vitát, az árnyék előadók is részt vehetnek, és én is. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, ich weiß... Köszönöm, elnök úr. <clears throat> Tudom, hogy személy szerint nagyon érdekli ez a téma. Előzetesen. Nagyon örülök, hogy végre ennyire ide figyelnek erre a témára a parlamentben. Ez nem csak egy technikai részlet, nem csak a parlamenti munkára vonatkozik, hanem kihat a közvéleményre is, hiszen ők követik, figyelemmel követik a munkánkat. Érintett a szakbizottságunk, még akkor is, hogyha sajnos a jogi szakbizottsággal nincs egy megerősített együttműködésünk ezen a területen, de a tagjaikkal beszéltem, és ők nagyon kritikusak. Bizonyos területeken pozitív tapasztalataink vannak. Így a javaslatom nem annyira kritikus, mint a jogi szakbizottságé. De természetesen néhány kolléga, és igazuk van, azt mondják, hogy hát, hogy is mondjam, a bizottság készített hatástanulmányokat, hogy bebiztosítsák politikai szempontból a jogi javaslataikat. És ez bevett gyakorlatot, de én úgy gondolom, hogy ennek most már vége, és a bizottság most már figyelembe veszi a véleményünket. A számvevőszék példának állította mi rendszerünket, globális mértékben. Szerintem ez egy kicsit túlzott, az amerikaiaknak is elég jó a rendszere. De már most is nagyon eredményesek vagyunk, hiszen a nemzeti tagállamok csak költséghatás tanulmányt végeznek, Nagy-Britániát kivéve, és most Németország is a versenyképességet, növekedést és foglalkoztatást is figyelembe veszik, de még mindig csak pénzügyi következményekkel számolnak. Tehát a bizottság kiadott egy közleményt, hiszen a jobb jogalkotást ez elősegíti, ez igaz, de Még fontos pontokat szeretnénk felvenni a napirendünkre. <clears throat> Lenne néhány javaslatom. Először is. Eddig az volt benyomásunk, hogy a fogyasztó védelmi szervezetek és a fogyasztók nem kaptak elég figyelmet. Ezt nem nehéz elérni, de szerintünk a bizottságnak rendszeresen konzultálnia kell minden érintettel. És a környezeti hatásokat is figyelembe kell venni. Negyedik pont. A hatásvizsgálat dinamikus dokumentum kell, hogy legyen, különösen a késői fizetéseknél. Azt láttuk, hogyha jött egy, bizt, egy bizottsági javaslat, és azt módosítottuk, akkor viszonylag rövid időn belül kell, hogy kapjunk ehhez egy hatástanulmányt. A bizottság a KKV-kra gyakorolt hatást is belevette most a tanulmányba, ez jó, de én abból indultam ki, hogy ezt már évek óta teszik. Ezen kívül a, tudom, hogy az amerikai kongresszusban néha a direktívákat modernizálják a parlament, kvázi a kongresszus bevonásával. Tehát én úgy gondolom, hogy itt is ezt a fajta transzparenciát kellene megvalósítani. Itt még ez egy kicsit nem túl tökéletes. És utolsó megjegyzésem a parlament bevonása. Nincs végleges véleményem. Szeretném megkérdezni önök, mit gondolnak. A jogi szakbizottság azt szeretné, hogyha a hatástanulmányokat a parlament kiadná egy alapítványnak, vagy valakinek. Én nem akarok ilyen messze menni. <clears throat> Szerintem lehet itt még modernizálni, mielőtt kihelyeznénk a hatástanulmányok elkészítését. Az USA példája jó, de Amerikában három ezeren működnek egy ilyen hatástanulmányon. Nem igazán hiszem, hogy ez itt működne. Tehát a jogi szakbizottság kollégáit kérdezem. Ha a hatástanulmányok bizonyos részeit <clears throat> kihelyeznénk, ez jó lát a bizottság nem tud mindent egyedül elvégezni, de ha ezt megtesszük, a minőségnek stimmelnie kell. Az ellenőrzésnek. És akkor mi is továbbadnánk olyan szakértőknek, mint például az ide meghívott két szakértőnek és a bizottság is megint hozzájuk fordulna, tehát mi történne, párhuzamos munkát végeznénk. <clears throat> és hogyha jónak bizonyul egy ö, intézmény, akkor újra felbérelnénk. Ha nem, hallottam már ilyenről, akkor nem kérik fel újra azt az intézményt. Ezek gyakorlati megfontolások, <clears throat> Talán így a jogi szakbizottság már nem is szeretné ezt, de két héttel ezelőtt még szerették volna. De nagyon fontos, hogy erősebben részt vegyünk a munkában. Hogy a bizottság jobban bevonjon minket, hogy minőségi ellenőrzést folytassunk, és hogy jól együttműködjünk. hogy egy intézményt vagy alapítványt hozzunk létre, <clears throat> nem tudom. Még nem alakítottam ki a végleges véleményemet. Ennyit tudok mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Néhány árnyék előadó itt van, néppártól, illetve Kreutzmannal, és nem tudom, hogy Ruller asszony itt van-e az én frakciómból, a Rüle asszony, illetve üdvözlöm a bizottság képviselőjét is. Akkor rövid megjegyzéseket várunk először is az árnyék előadóktól. Van de Kamp úré a szó először. Spreek even in het eh, Nederlands. Het is een eh, juridisch. Köszönöm szépen, elnök úr. Hollandul fogok beszélni. Egy elég konkrét kérdésről van szó, így a részleteket kell megvizsgálnunk. Elolvastam a jogi bizottság anyagát, és megdöbbentett az, hogy sokkal kritikusabbak, mint Weiler asszony. Három kérdést szeretnék föltenni. Először is, a hatástanulmányok meghatározhatják-e a, a kialakítandó politikát? Az a benyomásom, hogy a bizottság ignorálja ezeket. Tudni szeretném tehát, hogy milyen hatásuk van, mennyire kötelező érvényűek. Az angol szövegben az szerepel, hogy szükség van a hatástanulmányra. Need az angol szó. Nem kellene ezt inkább a necessity angol szóval felcserélni, ami erősebb szükséget fejez ki? a bizottság és a parlament ugyanaz azokat a tanácsadókat keresi fel. Lehet, hogy e, ezen is el kellene gondolkodni. Ez egy meglepő részlet. lehet, hogy nem ugyanazoktól a tanácsadóktól kellene inputot kapnunk. Ami a kiszervezést illeti, egyetértek Weiler asszonyjal, itt óvatosan kell eljárni, aggaszt az, hogy a parlament mindent külső szerződésekre bead, tehát azt hiszem, hogy ezt is végig kellene gondolni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Kreuzmann úr, a szó. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ez eine schwierige Sache. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Meg kell fontolnunk, hogy az egységes belső piacot előbb viszi-e ez a intézkedés. Ha nem, akkor hagyjuk. Hiszen, ha ez így van, akkor nem kell hatástanulmány, és legalább nem terheljük a KKV-kat adminisztrációval. Ezen kívül. Németországban szeretném tudni, hogy hogyan működik a gyakorlat. És ha en, a gyakorlat alapján hatástanulmányt jegyeznek, működik-e az? Weiler asszony igaza van, a parlament el kell, hogy tudja dönteni, hogy kinek adja ki a hatástanulmányt, de választ is kell kapnia mindig. Tehát a parlament szerepét valóban erősíteni kell, különösen ha külön kéréssel állunk elő. Természetesen mindig figyelembe kell vennünk a KKV-kra gyakorolt hatást. Azért mondtam, mert tudjuk, hogy a nagy cégeknél van jó jogi osztály, szakértők, stb. stb. Például a Rícs esetén a nagy vállalkozások például a szakértőket felajánlják a KKV-knak is, hiszen őket túl terhelik ezek a kérdések, nincsenek jogi szakértőik, és nem tudják felmérni a következményeket. A hetes pontot illetően nagyon jó, hogy külön utal a KKV-kra, hiszen a bürokrácia mindig jobban terheli a kis cégeket. A nagyoknak, koncerneknek a bürokráciai költségek, bürokratikus költségek sokkal kisebbek, mint a KKV-k esetében. Tehát a hetedik pont nagyon jó. Weiler asszony. A fogyasztókra gyakorolt hatás, szociális hatás, környezetvédelmi hatást is figyelembe kell venni. De természetesen a vállalkozás az, amelynek túl kell élnie egy globalizált világban, ahol megint csak a nagyoknak könnyebb a helyzete. Így aztán mindig a KKV-kra kell koncentrálnunk. Köszönöm szépen! Uh, thank you very much, Mr. Köszönöm szépen. Egy-két megjegyzést én is tennék. Először is gyakorlati kérdés. Nem tudom, hogy Weiner asszony most tud erre választ adni, de mivel Libra asszony saját kezményezési jelentése ennek a kérdésnek egy konkrét aspektusával foglalkozik, most pedig megszületett ugye a mai bizottsági közlemény a smart szabályozásról, felmerül a kérdés, hogy esetleg Nibler asszony elemzése már idejét múlta, vagy ennek egy részése, azt már mondtam neki korábban is, amikor a bizottsági elnökök ülésére eljött, hogy a hatástanulmányok garantálása az egy elég szűk terület. Ezt kritizáltam és igazából nem sikerült érvelnie amellett, hogy miért van szükség teljes körű hatástanulmányra, illetve hogy ezt hogyan lehet garantálni. Visszatérve a szakbizottságok munkájához, Weiler asszony jelentése, a véleménye nagyon is időszerű, nagyon is hasznos, tehát foglalkoznunk kell ezzel, de bizonyára másoknak is lesz majd megjegyzése ebben a témában. Szeretnék gratulálni neki ahhoz, hogy egyértelműen kimondja, hogy a hatástanulmány egy élő anyag kell, hogy legyen, amely a folyamat részét képezi, és azt hiszem, hogy ez nagyon jó válasz az előző megjegyzésre. És ez az én megjegyzésem is. Kreuzmann úr, a hatástanulmány nem bürokratikus akadály, hanem egy folyamatnak a része, mely eredmény, eh, melynek a végén jobb eredményeket produkálhatunk. Az adatok, eh, az információk, a hatástanulmány eh, nem egyszerűen egy olyan terület, ahol a bizottságnak az a célja, hogy a parlamentet vagy a közvéleményt kielégítse, hanem része kell, hogy legyen egy normális folyamatnak, amely magas szintű jogalkotást tesz lehetővé. A rendszeres ellenőrzés, illetve vizsgálat megnézi, hogy milyen alternatívák létezhetnek, illetve a javaslatok részleteire is kitér. Hogyha a megvalósítási, elem, megvalósítási mechanizmust elemezzük, ennek a rendes folyamat részének kell lennie. Véleményem szerint ez kibővíti a folyamatot, és ugye azt hallottuk, hogy nincs idő a hatástanulmányokra, de szerintem ez helytelen érvelés. Szerintem a bizottság nem dokumentálhatja a a részletes hatástanulmányt időben, tehát időben számunkra, és ez a javaslat már a, az elejétől kezdve hibás. Ezt kell hangsúlyoznunk. Azt hiszem, hogy erre oda kell figyelni. Méghozzá meg kell vizsgálnunk a függetlenség kérdését is az egész folyamat fényében nem szabad izoláltan foglalkozni ezzel a kérdéssel. A smart szabályozás javaslatban már megpróbált a bizottság a függetlenség ellenében hatni. Tehát azt hiszem, hogy, hogy ez is egy olyan terület, amelyet meg kell nézni. Weiler asszony helyesen járt el, amikor az objektív szót használta, hiszen biztosítékot szeretnénk kapni arra vonatkozóan, hogy a bizottság objektívan jár el, és ahogyan a kollégáim gyan, gyanúval élnek, nem szeretnének a egyszerű, már korábban leszögezett érvek és konklúziók alapján eljárni. Pontosan ezért van szükség hatástanulmányokra. A személyes véleményem, bár ezt nem osztja mindenki, az az, hogy a bizottság belső folyamatait megváltoztatjuk, és így az objektivitást garantál, garantálhatjuk, így jobb eredményeket kaphatunk. Remélem, hogy így kiegyensúlyozottabb véleményeket hallunk majd. Azt hiszem, hogy Weiner asszony véleménye értékes a jogi bizottság számára, mégis úgy gondolom, hogy a kollégák további értékkel szeretnék ezt felruházni, és nagyon remélem, hogy a jogi bizottság meghallgatja majd uh, Vájrasszonyt. Nem tudom, hogy van-e valakinek megjegyzése, hogyha nincs, akkor Angelini úrnak adom meg a szót hogy röviden szóljon hozzá, utána pedig lezárjuk ezt a napi rendi pontot, és Búzói úrja szó. Mr. Angelino. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt kell, hogy mondjam, hogy nem értek egyet azzal, amit elmondott a hatástanulmányokról, hatásvizsgálatokról, és arról, hogy az Európai Bizottságnak kellene itt javaslattal előállni az Európai Parlament felé. A rendszer, amit az Európai Bizottság már működtet, az pontosan ilyen irányba megy. közleményben benne van minden, tehát ezt a bizottság ugye pénteken fogadta el, és nagyon röviden kitérnék ezekre a pontokra, az utolsóval kezdem, és ez pedig ugye ez a felhívás, hogy ezt a szakbizottságot is kérjük, a többieket is, hogy vizsgálják meg a jogalkotási folyamat elején a hatásvizsgálatokat. Ez szerintünk nagyon fontos. A számbevőszék jelentésében is benne volt ez, hogy a hatásvizsgálatokat nem használják fel az Európai Parlamentben, sem pedig a tanácsban a jogalkotási folyamat elején. Pedig fontos lenne értékelni egy adott javaslat minőségét. Aztán még Említettem, hogy vannak olyan kritikus pontok, amit a bizottság is próbált hangsúlyozni, a konzultáció, igen. Nyilván minden érintett felet be kell vonni, és ez alapvető jelentőségű, és ez volt annak az oka, hogy kibővítettük a minimális standardeket, tehát 12-re, és minden konzultációt úgy fogunk értékelni, hogy figyelembe vesszük a további javítás szükségességét tehát fogyasztóvédelmi szervezetek és egyéb érdekeltek bevonásával. Ami pedig azt illeti, hogy ez egy élő dokumentum, tehát a hatás vizsgálati dokumentum az egy élő dokumentum, ez szerintem életbevágó. Ugye tudják, hogy van egy intézményközi megállapodás a jobb minőségi jogszabályozásról, és itt a tanács és a parlament is azt vállalta, hogy értékeli a bizottsági javaslatokat. Tehát itt nyitva állnak az ajtók, hogy az intézmények együttműködhessenek a kérdésben. És a hatástanulmányok elemzését egy picit tovább bővítsük. A számbevőszék jelentése egyébként ugyanerre hívta fel a figyelmet. Szeretnék még arra is emlékeztetni, hogy Barozó elnök úr a közleményében egy új utat nyitott meg, úgymond, ez az utólagos értékelés. Tehát ugye nagyon fontos a hatástanulmány elvégzése, de az is nagyon fontos, hogy a bevezetett jogszabályok esetében utólag értékeljük azt, hogy valóban elértéke azt a hatást, amit eredetileg szá- ami az eredeti szándéka volt a jogalkotónak és ebből derül ki az is, hogy van-e szükség arra, hogy egy adott jogszabályt a jövőben módosítsunk, például adminisztratív költségeket csökkentsünk. Aztán hogy ez a hálompilléres megközelítés, amit a bizottság is használ, ez megerősítést nyert, a számvevőszék ezt megerősítette, és a szociális hatás kibővítését szándékozunk elérni. Mit jelent ez? ide tartozik a fogyasztókra gyakorolt lehetséges hatás. Végül pedig a függetlenséggel kapcsolatban. Szerintem a most elfogadott közlemény nagyon világosan mutatja, hogy mi a bizottság álláspontja a témában. Szerintünk a jelenlegi rendszer pontosan azokat az eredményeket hozza, amelyeket Barozó úr elvár, tehát ami a szándékunk volt. A hatástanulmányok, illetve a hatásvizsgálati testület véleményének a közzétételével azt próbáljuk biztosítani, hogy egyrészt a folyamat teljesen átlátható legyen, másrészt pedig azt, hogy a hatásvizsgálatokat értékeljék minőségi szempontból. Azt hiszem, hogy ezzel tulajdonképpen fel is soroltam mindent, amit szerettem volna mondani. Az Európai Bizottság persze részletesebben be fogja majd mutatni a közleményt. Nyugodtan tegyenek fel bármilyen kérdést, hogyha még van. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök úr. Azt hiszem a második megjegyzése, ami egy picit átfogóbb, a koordinátorok biztos ezt majd figyelembe fogják venni, hogy ugye már itt van az asztalon, úgymond az intelligens jogszabályokra vonatkozó javaslat, de addig visszaadom Weller asszonynak a szót, hogy foglalja össze azt, hogy most hol tartunk, és emlékeztessen a határidőkre. Möchte ich doch gleich einen kleinen Kritikpunkt akkor szeretnék egy kis kritikai megjegyzéssel élni. Ön védte a bizottság rendszerét. Ez nem elegendő, hogy kicsivel többet tegyenek. Nem elég. Én reméltem, hogy a jelentésem konkrét pontjaival kapcsolatban hozzászól. Egy svéd vállalkozókkal szervezett ebéden vettem részt nemrég, és ott a bizottság azt mondta, hogy a hatástanulmányokat, a versenyképességet jobban fókuszálják. Ez szépen hangzik, csak ez nem elég. Mondja el, legyen szíves, hogyan akarják jobban bevinni a, bevenni a parlamentet a munkába. Jó, nem ma este adjon erre választ, csak választ akarunk. Természetesen az ex post elemzéseket is el kell végezni. Gyakran követjük, hogy egy jogi aktust a gyakorlatban hogyan valósítanak meg. De először komoly, megbízható hatástanulmányokra van szükségünk. Van de Kampur. Ebben a szakbizottságban használjuk a hatástanulmányokat. Az is lehet, hogy felül bíráljuk, és nem értünk egyet vele. Semleges hatástanulmányok nem léteznek, mindig valamiféle véleményt képviselnek. Transzparenciát akarunk, de egy teljes mértékű függetlenség az nem létezik. Nekem, hát engem érdekel, hogy ki az, aki ilyet művel. Nem létezik olyan, hogy teljes mértékben független. Köszönöm, elnök úr. Thank you very much, uh, Barbara Lila. Well, um... Köszönöm szépen, Barbara. November 3-a lesz a módosítók benyújtásának határideje az önjelentéséhez. Esetleg a következő ülésen egy rövid időt kapni fog majd arra, hogy beszámoljon. Lehet, hogy Nibler asszony is megváltoztatja a saját jelentését a, a smart szabályozás fényében, hogyha felveszi vele a kapcsolatot, akkor mindenképpen ezt javasolnám, hogy ezt tegye de hát tudja, hogy mit gondolok erről a témáról, tehát ezt önökre hagyom. Most pedig Christian Buzoly urat arra kérem, hogy nyissa meg a vitát a saját véleménye témájában, és a következő ülésen fogunk majd részletesen beszélni erről október 26-án vagy 27-én, attól függően, hogy ön e, ráére, vagy sem. Most nincsenek itt az árnyék jelentéstevők, úgyhogy esetleg csak egy rövid bemutatót kérünk öntől. Nem tudom, hogy a bizottságtól itt van-e e, Bronx asszony. Igen, ő itt van. Tehát akkor, mivel ezért jött hozzánk, megadom önnek a lehetőséget, hogy egy pár szóban e, bemutassa a vélemény hátterét, de mint egy öt percen belül le kell zárnunk az ülést, elnézést kérek ezért. Buszolj úr. Nagyon ö, ö, röviden négy pontot szeretnék kiemelni, aztán majd 26-án bővebben. Először is üdvözlöm a jelentést, amelyet a bizottság benyújtott az Európai Parlamentnek. Pozitívumként szeretném elmondani, hogy 2009-ben a bizottság megfelelően alkalmazta a versenypolitikát a válság függvényében, nagyobb rugalmasságot biztosított a tagállamoknak a bankok kiment, kimentésében, és lehetőséget adott a hitelek felvételére is. Természetesen vannak biztosítékok, záradékok, annak érdekében, hogy a verseny ne torzuljon, és az Európai Bizottságnak szorosan figyelemmel kell követnie az, hogy ezeket a záradékokat, ezeket a biztosítékokat tiszteletben tartják-e vagy sem. Második pont, a fogyasztóvédelem, ugye ez a fő témánk, azt kértem a bizottságtól, hogy egy javaslatot adjon be, az alternatív megalkodások, alternatív megoldásokra vonatkozóan, Eh, ahol eh, sérül a verseny, az igazságos verseny. A generikus eh, gyógyszerek piacra lépésének akadályozása témája a harmadik. Itt egy szabadalmi rendszert, európai szabadalmi rendszert kellene kialakítani, és végül az energia ágazat. Az Európai Bizottságnak növelni kell a versenyt, ezen a területen egy belső energiapiac létrehozása érdekében, illetve az új piacra lépők útjából el kell hárítani az akadályokat. Ennyit röviden, mert kevés az időnk, de várom a bővebb vitát az árnyék előadókkal, illetve a bizottsággal következő ülésen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Buzoly úr. Köszönjük a jelentését. Proms asszony. Szeretném megállni a vitát hozzászólásával. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh... Köszönöm. A bizottság üdvözli a raportőr véleménytervezetét, és feljegyezzük azt a kitételt, hogy a gazdasági válság következményeivel is foglalkozik amire mi koncentráltunk tavaly. Egyetértünk a raportőrrel, mi szerint amint lehet a pénzügyi piacon a lehető leghamarabb megteremtjük az egyenlő lehetőségeket, de természetesen ennek fel, ö, feltételei is vannak, a bankoknak átrendezést kell tenniük. Almunya úr ellátogatott az Ekon szakbizottságba, még nem vezethetünk be egy állami segélyrendszert, de reméljük, hogy 2012-ben ez megvalósul. Ami a fogyasztóvédelmi politikát és a versenyhelyzetet illeti. A bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy egyetműködjünk, különösen a kollektív keresletek esetében. Bevonjuk a DJ Sankót is. A nyílt konzultációt megszervezzük még most ősszel. A verseny